a holland elnökség tevékenységi programjához érnénk, egy ügyrendi kérdéssel konfrontálom önöket. Tájékoztatást kaptak arról, hogy az elnökök konferenciája határozott arról, hogy a belügyi és polgári jogok szakbizottságát felkéri arra, hogy a dániai helyzet, az ottani jogalkotási folyamat, szociális jutatások, helyzetével kapcsolatban a menekültekre vonatkozóan indítson el egy vizsgálatot, akkor, hogy foglalkozzon a kérdéssel, a bizottság koordinátorai többségben úgy döntöttek, hogy nem közvetlenül most fognak erről tárgyalni, hanem Morales úr épp mondtam most. Tehát Morales úr a január 15-i írásában közölte velem, hogy egy következő ülésre halasztják ezt a tárgyalást. A szakbizottság január végén, február elején fog erre a kérdésre térni. Lamberts úr ez, ezt követően azzal a kéréssel keresett meg frakciója nevében, hogy a parlament többségben a Civil Liberty Szakbizottság nélkül a plenáris ülésen vegyük a napirendre ezt a kérdést. Minden frakcióval tárgyaltam, konzultáltam ezt követően, hogy lássam, van-e többség a kérés mellett. A frakciók egyértelmű többsége ma reggelig megküldte a válaszát, és azt mondták, hogy nem látják szükségesnek azt, hogy a mai rendre ezt a kérdést kitűzzük. Ezt kellett tehát közölnem önnel, Lambert úr, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, a magyarázatát. Úgy látszik, hogy nagyon sok ember van, akik nem akarnak tárgyalni a dániai helyzetről. Úgy gondolom, hogy ez egy hitelességi kérdés az Európai Unió számára, és éppen ezért